egészségi állapotáról. Nagyon sokat foglalkoztunk Törökországgal, úgy gondolom, hogy a jövőben is foglalkoznunk kell a kurd nép jogaival. Köszönöm, Ferenc képviselő. Az SND és az ENF frakciótól változásokra vonatkozó kéremet kaptam, a bizottsági tagokról van szó. A jegyzőkönyvben benne lesznek ezek a kinevezések, hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig nem kapunk semmilyen megjegyzést vagy elemetést ezekkel kapcsolatban, akkor a kinevezéseket elfogadottnak fogjuk ter, ö, tekinteni. Most pedig, kedves kollégák, átérünk a szavazásra. Költségvet.